köszönöm Öttinger biztos úrnak a vitában való hozzászólásokat. A következőképpen járunk el. el. A következő napi rendet hirdetem meg a mai nap délutánra vonatkozóan, amely valéro úr jelentése a kivitelről, a 2008-as közös álláspont végrehajtásáról. Valero úrnak adom meg a szót négy percben herr talman! jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla. köszönöm Köszönöm az árnyék előadóknak a jó együttműködést. Ez nem azt jelenti, hogy minden részletben egyet értenénk, de összességében azt gondoljuk, hogy a fegyverexport ellenőrzését erősíteni kell. Politikailag különböző területről közeledünk, de hogyha azt gondoljuk, hogy nem szabad idegen kézbe kerülni a fegyvereknek, vagy rossz kézbe kerülni, akkor egyetértünk. A fegyverexport az egy külpolitikai kérdés, de persze belpolitikai is egyre inkább, hiszen az európai terrorista támadások, eh, amelyeket fegyverekkel is hajtanak végre, méghozzá európai fegyverekkel erről tanúskodnak. Most eh, a kivitel az, amiről beszélünk. A spanyol médiában és hallottunk arról, hogy a király Szaudarábiába utazik, ahol a fegyverek kérdése is szóba kerülne. Barcelonában ki, akart, ki akartuk fejezni, hogy békét kell exportálni, nem fegyvereket. Egyre radikálisabbak a, az európai imaházakban a fiatalok, de itt nem csak arról van szó, hogy Szaudarábia ezeket támogatja, hanem szisztematikusan küldtek európai fegyvereket a szíriai háborúba is. Ott aztán a különböző csoportosulások hozzáférhettek a mi fegyvereinkhez, ami konkrétan azt jelenti, hogy az európai fegyverek terrorista kézbe kerülnek, amit mi nem tudunk elfogadni. Ezért van szükség a közös standardekre, a nyolc kritérium alapján lehetne ezt kialakítani, a nyolc kritérium alapján kell eldönteni, hogy lehet -e egy régióba exportálni. Fegyvert ide tartoznak például az emberi jogok is, amiket figyelembe kell venni. És úgy gondoljuk azonban, hogy a kritériumok mérlegelése alapján számos esetben Szaudarábiába sem szabadna fegyvert szállítani. De hát az a helyzet, hogy pillanatilag ezeket át lehet hágni, ezeket a kritériumokat, és abban a helyzetbe kerültünk időközben, hogy vannak országok, amelyek békében fegyvert vásároltak, és bábháborúkban vesznek részt utána. És a kérdés most az, hogy ezeknek például miért nem adnak, miért adnak továbbra is engedélyt? Nem tudnánk-e végre leállítani ezeket a szállítmányokat? Hogyan tudnánk megakadályozni például azt, hogy a fegyvereket továbbítsák másoknak? A parlament részéről az a javaslat született, hogy bevezetünk egy embargót Szaudarábia esetében, de persze ez más országokra is elmondhatnánk. Fel kell lépnünk azon országokkal szemben, akik megsértik a szabályokat. És a mérlegelés során is, a megítélés során is sokkal alaposabban kell dolgoznunk. Nem csak arról van szó, hogy mire használják a fegyvert, hanem általában értelmezni kell egy adott ország helyzetét a háborús eszközeink 40%-a eh, közel-keletre kerül, 15% más európai országokban. Ez ugyanis a másik nagy piacunk. Itt Európában időközben óriási túlkapacitást építettünk ki, hogy, és ha nem akarjuk, hogy elcsúszon az egész ipar, akkor eh, exportálnunk kell. Valamikor úgy gondoltuk, hogy a saját fegyvergyártás a saját igényeket egészíti ki ehhez kéne visszatérnünk. Ki kéne fejlesztenünk, hogy a munkaerőpiaci megfontolások nem adhatnak okot a szabadabb exportra. Világosá kell tennünk a szabályokat, és ezeket be is kell tartani. A saját szabályainkat nem szabad megsérteni a fegyverexport esetében. Módosításokat kell elvégezni, szigorúbban kell ítélkezni, és szankciókat kell alkalmazni azon országokkal szemben, amelyek megsértik a szabályokat. Mogherini asszonytól azt várjuk, hogy tényleg vezesse be az embargót, ahol ez szükséges. Ilyen a lehetőségeivel, hiszen nem csak az exportról, hanem a saját polgáraink biztonságáról is szó van időközben. Köszönöm szépen. A továbbiakban pedig Mázikász miniszter úr kap szót. Üdvözlöm a körünkben. Utáni parancsoljon, és Söképesi Mogherini asszonyt is. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! A kül- és biztonságpolitikai főképviselő Mogherini asszony nevében szólva üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy eljöhettem önökhöz, illetve azt is, hogy a Poler úr által készített jelentés megvitatását is. Az európai fegyverkivitelre vonatkozó átláthatóság logikus következő lépés ez a jelentés. Az Európai Parlamenttel és a civil társadalommal, az akadémiai világgal és az iparággal is egyre javult a kapcsolat az évek során. Ez egy felbecsülhetetlen értékű előrelépés, és ez annak a záloga, hogy gyümölcsöző párbeszédet tudunk folytatni a nemzeti és az uniós érdekelt felek bevonásával. Amikor világszerte az átláthatóságért küzdünk, különösen a fegyverkereskedelmi szerződéssel, azt gondoljuk, hogy ez az átláthatóság nem ássa alá a nemzeti és regionális biztonságot. A fegyverkivitellel kapcsolatban főleg a 2008-ban elfogadott keretre támaszkodunk. Ez egészen egyedi. A nemzeti vállalásokon és engedélyezésen alapul, kiegészítve az exportellenőrzési hatóságok közötti információcserével. A kockázatelemzési kritériumok, amelyeket az EU-s közös álláspont határozott meg, átfogóak és kiterjedtek. Az emberi jogok és a nemzetközi emberi jogi jogszabályok figyelembevételével készült. Ez hozzájárul a regionális biztonsághoz és stabilitáshoz. Az úgynevezett felhasználói útmutató támogatja ezt a folyamatot, amelyet 2015-ben dolgoztak át, hogy az összhangban legyen a fegyverkereskedelmi szerződéssel. A nemzeti felelősség me háttere mellett, ahol a közös kockázatelemzési kritériumokat alkalmazza mindenki, az unió közös álláspontjának a célja a felelős fegyverkiviteli politikák létrehozása, illetve a nemzeti politikák összehangolása. A tanács és az Európai Külügyi Szolgálat információ megosztási platformot biztosít, ami a fegyverkivitelről szóló tanácsi munkacsoport, illetve egy olyan informatikai platform, ami lehetővé teszi az információ cserét a kockázatelemzés érdekében, e, ideértve a kiviteli listákat is. Az információ megosztási e, komponens nemrég e, átdolgozták. A 2015-ben elért közös álláspont alapján történt ez, és ez még inkább hozzájárul a fegyverkiviteli politikák összehangolásához, illetve azok gyakorlati végrehajtásához. Röviden elmondanám, hogy hogy néz ki a helyzet az unión kívül. Közeli szomszédaink körében több harmadik ország is alkalmazkodott az uniós kritériumokhoz. És a napi operatív megvalósítás során az Európai Unió technikai együttműködést is finanszíroz. Ennek a legutóbbi szakasza, ami a 2016-os és 2017-es éveket fedi le, idén le fog zárulni, de már történtek lépések ennek a folytatására, hogy ez 2018-ban és 2019-ben is megmaradjon. És hogy még inkább kiszélesítsem a képet, szeretnék a fegyverkereskedelmi szerződésre is kitérni. Ez egyedi és széles körben elfogadott sztenderdeket határoz meg az átláthatóság és bizalom érdekében. 2014-ben lépett életbe, és mostanáig 130 állam írta ezt alá, és 92 állam részes fele ennek a szerződésnek, a 28 EU tagállamot is ideértve. A helyzet ugyanakkor az, hogy a legnagyobb fegyverkivitelt bonyolító országok, például Oroszország, Kína, India és Pakisztán, akik egyben fontos importőrök is, nem írták alá ezt a szerződést, vagy nem ratifikálták azt. Minden diplomácia lehetőséget megragadunk arra, hogy ösztönözzük azokat az országokat, amelyek nem tettek lépéseket a csatlakozás érdekében, hogy rávegyük őket, illetve hogy lehetőséget biztosítsunk nekik az uniós programokban való részvétele, hogyha erre szükség van. Kötelességünk az, hogy példát mutassunk az unióból történő fegyverkivitel területén. Az is a kötelességünk, hogy ösztönözzük és támogassuk a fegyvergyártókat és kereskedőket arra, hogy alkalmazzák a fegyverkereskedelmi szerződés sztenderdjeit. Köszönöm szépen! Köszönjük, miniszter úr! Most a frakciók következnek, először a néppárt nevében Kellem úr két percben. Köszönöm szépen, Maszikas miniszter úr. Köszönöm szépen a Poléró kollégának, hogy ilyen nyitottan közelítette meg a kérdést, és különböző szempontokat hajlandó figyelembe venni, hogy még hogyha eltérnek az övétől is. Elégedett vagyok azzal, hogy a jelentés alátámasztja azt, hogy szükség van az önvédelemre, az államoknak legitim joguk, hogy katonai technológiát szerezzenek be éppen az önvédelem céljára. A nyolc kritérium egy kötelezettségvállalás, egy erős kötelezettségvállalás, hogy ellenőrizzék a tagállamok a nemzeti export, a fegyverexportokat. Az engedélyek kiadása világos elvekből kell, hogy kiinduljon. Vannak problémák a közös pozíció végrehajtása során, ezért támogatjuk a koherensebb megközelítést, amely szigorúbb is. A néppárt viszont nem látja szükségesnek, hogy új kritériumokat vezessünk be, vagy új konkrét struktúrákat vagy szankciókat az ellenőrzés végrehajtása érdekében. Az első cél számunkra és első feladat, hogy hajtsuk végre azt, ami már rendelkezésre áll a kötelezettségvállalásokon belül. Amire szükség van, az az, hogy rendszer szinten és időben cseréljük ki a tapasztalatokat és információkat a fegyverexportokkal kapcsolatban. A tagállamok különböző módon kezelik az információkat. Nagyon fontos, hogy ezeket megosztjuk egymással, mert tudni kell, hogy más országok milyen engedélyeket adtak ki a fegyverexport területén. Üdvözlöm a tanács megközelítést ebben a problémában. Például, amikor egy platformot kívánok létrehozni az információcsere érdekében, ez komolyan aggaszt bennünket, teljesen egyetért, hogy az ellenőrzés szigorú, szigorúbb legyen. Ezt a problémát kezelnünk kell még hozzá hatékony módon, egy közös stratégia útján, amit vállalnak a tagállamok és az Európai Bizottság is. A 29. és 34. bekezdés esetében külön szavazást alkalmazunk az, és reméljük, hogy az, az ECR-es kollégák támogatni tudják ezt. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Alaja Szender. Két percben. Köszönöm szépen. Szeretném kifejezni az elégedettségemet azzal kapcsolatban, milyen jó együttműködésünk volt Valeré úrral. Vele mindig nagyon pozitív az együttműködésünk, és köszönöm azt is, hogy néhány innovatív elemet is bevezetett, Például, hogy egy listát készítettünk olyan entitásokról vagy egyénekről, akikről tudjuk vagy gyanítjuk, hogy illegális fegyverkereskedelemben vesznek részt. És nagyon jó az is, hogy bekerült a szövegbe, hogy a kibertámadások elleni biztonságot is figyelembe kell venni, főleg akkor, amikor az engedélyekhez való hozzáférésről beszélünk. Ez is egy nagyon jelentős kockázat. És ezért is fontos a jobb képzés azok számára, akik hozzáférnek az adatbázishoz. Ezen kívül sikerült egy olyan aspektust is beemelni, amely a Brexithez kapcsolódik, tehát amikor az Egyesült Királyság már nem lesz az Európai Unió tagja, Ekkor sem kell, hogy csökkenjen a kapacitásunk, ugyanazon a szinten lehet tartani a biztonságot. Ami pedig a nemzetközi fegyver kivitelt kereskedelmet illeti, itt is fontos, hogy ezt továbbra is megőrizzük. Ezen kívül bekerült az is, hogy szükség van arra, hogy a lefedettség minél nagyobb legyen, annak érdekében, hogy amikor azonosítottuk a vétkes cégeket, akkor ezeket jelenteni lehessen a hatóságoknak, még akkor is, hogyha a közös álláspont szerint nem lenne kötelező az ellenőrzés. És az a lehetőség, hogy a rossz gyakorlatokat azonosítsuk, tehát egyfajta fekete listáról van szó. Azokat az országokat is meg lehet nevezni, akik nem teszik meg a kötelességüket, és ahol nem megfelelő a kivitel ellenőrzése. Végül pedig szükség van arra, hogy egyre inkább bekerüljenek az európai és az ENSZ jogszabályok ebbe a keretbe, hogy jobban tudjuk ellenőrizni a fegyverkivitelt. Van Orden, Köszönjük szépen. Van Orden úr következik az ECIA nevében két percben. Köszönöm szépen, akkor ne feledjük el, hogy a fegyver ágazat a nemzeti iparnak fontos eleme, és a, a gazdasági jólétünkhöz is így hozzájárul, ne becsüljük alá a jelentőségét. A fegyveres erőköz hasonlóan a szabá az ágazat is megfelelően ellenőrzött és szabályozott. Export ellenőrzési rendszerek vannak, amelyek elsősorban azt kívánják biztosítani, hogy a fegyverek és a, a tartozékok ne kerüljenek rossz kézbe, a terroristák, erőszakos államok vagy esetleges ellen, ellenségek kezébe a nemzeti ágazatok az EU politika integrációját is szolgálják. Saját hazám, az Egyesült Királyság már igen alapos, átfogó fegyver export ellenőrzési rendszerre rendelkezik, amely mellesleg független az EU tevékenységétől. A jelentést el tudjuk fogadni, de figyelünk több elemre. Egyrészt az EU szerepét erősíteni kell, és a tagállamokét is, és remélem, hogy a parlament elutasítja azokat a javaslatokat, amelyek szankcionálni kívánják a közös álláspontnak nem megfelelő tagállamokat. Hasonlóan nem látjuk szükségesnek jelenleg a költségvetési nyomás idején, hogy új alapokat használjunk ki a kapacitásépítésre a, a tagállamokban, a a különböző feladatok végrehajtására. Kérem, hogy említsék meg az ENSZ fegyverkereskedelmi megállapodását is, és körönöm Kivizesz úrnak, hogy ezt is hangsúlyozta. Hangsúlyozni, meg kell nézni, hogy miért van szükség arra, hogy az EU tevékenységet erősít ezen a területen, amikor egy sokkal szélesebb nemzetközi közösségnek kellene lépnie a nemzetközi fegyverkereskedelmi rendszeremen meg kell nézni, hogy kik a leg inkább azok az országok, amelyek a terrorizmust táplálják, Oroszország, Pakisztán, Kína, Észak-Korea, ezek azok az országok, amelyekre figyelni kell. Egyik ilyen ország sem írta alá az ENSZ fegyverkereskedelmi megállapodását, pedig minden EU tagállam azt megtette. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van egy kékkártyás kérdés Fanarden úr. Scott Cato képviselőtől elfogadja? Akkor megadom a szót. Köszönöm szépen. A, a mostani vita idején a világ legnagyobb ö, fegyverkezési cége ellen Londonban éppen tüntetés van, gondolom a kereskedelmi miniszter szaudarábiai látogatásával is egybeeszik. Hadd kérdezem meg, hogy a jelentést, amely a szaudiaknak való öm, fegyvereladásnak véget akar vetni, ezt elutasítja azért, hogy a jemeni gyerekeket ne öm, öljék meg. Láttam, hogy a kérdése már megvolt, mielőtt beszélni kezdtem volna, és nem is igazából tetszik a kérdésének a megfogalmazása. Persze, elítélem teljes mértékben azt, hogy gyermekeket ölnek meg, és egyéb civil civileket fegyveres konfliktusok idején. De a, a Szaudi, Szaudarábiába irányuló fegyverexport eltörlését nem támogatom. Megjegyzem, a fegyverkereskedelm elleni kampány, és ugye innen jön az egész, az Egyesült Király kormánya ellen. Ez az Egyesült Királyság legfelsőbb bíróságához is került ez év júliusában, és a legfelsőbb bíróság a brit kormány melletti határozatot hozott, nem kell most az ítéletet, ugye felolvastam, nagyon öröm, nagy örömmel fogom körbeadni, hogy eljusson hozzá, de alapvetően az a tartalma, hogy az Egyesült Királyság áll, ö, ö, külügyminisztere nem kell, hogy a szaudi fegyverexportot abba hagyja, mert az irracionális lenne, mert a, a, a tevékenység sem nem irracionális, sem nem törvényellenes. Köszönöm, itt van. Köszönöm, Nárt E ah, señor presidente. Por favor, no mezclemos... Köszönöm szépen. De ne keverjük eh, a jogszerű eh, védelmet eh, ezzel, ne rontsuk meg ezt azzal, hogy üzletet emlegetünk. Itt van a nyolc kritérium, amelyben 2008-ban megállapodtunk. És itt nem csak retorikai szempontból mutogatom ezt, hanem az a valóság, hogy például ha Jemenre gondolunk, itt több százezer embert bombáznak le olyan termékekkel, amelyeket Európában gyártottak, és ez szégyenletes. És itt valójában az történik az Európai Unióban, az továbbra is zajlani fog, mert az üzletnek továbbra is virágoznia kell. Ez a védelmi ipar mm, valósága, és ezt nem szabad összekeverni a jogos önvédelemmel. Ezt a nyolc kritériumot továbbra is fenn kell tartani. Ha vannak szankciumok, például a tej túltermelés esetében ez már megtörtént, az elképzelhetetlen, hogy arra nincs büntetés, hogyha valaki megszegni ezeket a kritériumokat. A kivételben élenjáró országok megszegik ezeket a kritériumokat. Ezért vagy te, tegyük meg azt, amivel, meg, amivel, amit vállaltunk, vagy pedig legyünk őszinték, mondjuk azt, hogy nincs más szükség erre a nyolc kritériumra. Foglalkozzunk azzal, hogy ki, kinek adjuk el, mert jelenleg nem foglalkozunk ezzel. Prego, a nome della... Lőzing kolléga a gól nevemében, másfél perc hogyha most Van Orden urat hallgatom, akkor minden jónak tűnik, tökéletesnek, de Évek óta robbanásszerűen növekszik a fegyverexport. Nártúr teljes joggal hivatkozott Jemenre, ezért örülök annak, hogy a jelentés azt javasolja, hogy korlátozzuk ezt az őrültséget. Tulajdonképpen még fontosabb, még több tartalmat követeltem volna, hogy gyorsabban haladjunk ebben a kérdésben. A probléma teljesen nyilvánvaló, mint a jelentés is hangsúlyozza. A nyolc kritérium tulajdonképpen egy jogilag kötelező keretet ír elő az európai fegyverexportokra. Kellem úrra válaszolva, nem új kritériumokról beszélünk, mi sem. Azt kell megállapítanunk, hogy szinte az összes állam lényegesen megsérti ezeket az előírásokat. Erről beszélünk valójában. Vegyük Németországot, és most nem Oroszországról beszélünk, hanem Németországról. A tanulmányok alapján megállapíthatjuk, hogy 2015-ben több mint 4000 export engedésért tette meg ezeket a kritériumokat, 76 országba irányultak ezek, vagy legalábbis problematikusnak lehetett ezeket tartani. Nem hiszem, hogy más EU országban sokkal jobb lenne a helyzet. Amire szükség van, az három dolog Sajnos a jelentés csak az első aspektusok tér ki részletesen, a másik kettővel kapcsolatban már képlékenyebben fogalmaz. Mindenképpen a tagállamok tájékoztatási kötelezettségét egyértelművé és gyorsá kell tenni. Lehetőség van arra is, hogy független felek ellenőrizik a nyolc kritérium betartását, és szankcionálásra is lehetőséget kell adni olyan ország esetében, ha rendszeresen megsértik ezeket a szabályokat. Enélkül átlá, átjárhatók maradnak továbbra is a szabályok, és az EU a válságövezetekbe is fog majd exportálni. A zöldek frakciója nevében Lunacek képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, hölgyeim és uraim! A menekült hullámokkal kapcsolatos vita az elmúlt években azt is bizonyítja, hogy az ezt kiváltó okokat is orvosolni kell. Itt egyfelől ugye a kereskedelem körülményeiről is szó van, nem szabad az emberek megélhetési lehetőségeit elvenni, és ezáltal menekülésre készíteni őket, de a fegyverkereskedelem is ide kapcsolódik, és Bodil Valérónak köszönöm ezt a kitűnő jelentést, amiből látszik, hogy a fegyver exporta kapcsolatos 2008-as álláspont jogilag kötelező, és a háborús övezetekbe való export tilos Éppen ezért támogatom azt a követelést, hogy az összes Szaudarábiába irányuló exportot tiltsuk be, ugyanis Szaudarábia Jemenben háborút folytat, ezt már megemlítettük, és egyértelmű kell, hogy legyen, hogy ez nem engedélyezhető. Hazám is, Ausztria 30 ezer lőfegyvert exportált az országba. A vérontásnak Jemenben véget kell vetnünk, és támogatom ezt a követelést, és a külügyminiszter asszonyt, az EU külügyi képviselőjét arra szólítom fel, hogy Szaudarábiával szemben fegyverembargót léptessünk életbe. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az FDD frakció nevében Kárver képviselője a szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a fegyver exportot rá kell bízni az egyéni és szuverén kormányok döntésére. Úgy gondolom, hogy az ilyen kritikus területeken mindig az adott országok, illetve a választók kezében kell hagyni a döntés jogát. Ez a jelentés azonban ezzel szemben a demokratikus elszámoltathatóságot korlátozza, és követeli azt, hogy az Egyesült Királyság továbbra is a közös EU-s álláspontot képviselje. Én ezt a leghatározottabban elutasítom. Úgy gondolom, hogy a ma délelőtt közzétett külpolitikai irányt felvázoló dokumentum emellett nem világos, ez pedig hátrányos mindenki számára, és vélhetően további problémákhoz vezet, ez nem elég jó. Annak érdekében, hogy igazán visszakapjuk a függetlenségünket ezen a területen, az Európai Unió katonai irányítási struktúrától az Egyesült Királyságnak vissza kell vonulnia. Ezt szavazták meg a brit polgárok, amikor úgy döntöttek tavaly tavaly a népszavazás során, hogy elkívánják hagyni az Európai Uniót. Köszönöm szépen, Schaffhauser úr, az elnök részéről egy perc. exportations d'armement des États membres. Köszönöm szépen. A tagállamok fegyver exportjai azzal párhuzamosan zajlanak, hogy konfliktusok dúlnak a világban, és ez alássa az országok függetlenségét. Láthattuk, hogy a fegyverexport milyen súlyos károkat okoz. Követtük az eddigi ajánlásokat, de hogyha nyugaton gyártott fegyverek neonáci kezébe kerülnek, úgy, mint Ukrajnában történt, vagy dzsihadisták kezébe, mint Szíriában, vagy ha közel keletre kerülnek, ahol a demokráciát és az emberi jogokat nagyon sajátosan értelmezik, akkor ez rettenetes, és mindez az Európai Bizottság és e parlament támogatásával zajlik. Franciaország hitelességét nem szabad kiüresíteni, a szuverenitásunkról van szó, és még az is előfordulhat, hogy Franciaország kilép az Európai Unióból. Köszönjük szépen. Michael Gálár a következő másfél perc erejéig parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen az elmondottakat. És örülök, hogy évről évre előkerül ez a téma ugyanis fontos témáról van szó a külpolitikánk szempontjából, és úgy hiszem, hogy először is el kellene ismerni azt, hogy mi Európai Unióként egyedülállóak vagyunk, ugyanis csak mi fogalmaztunk meg egy ilyen kritériumokat tartalmazó listát vagy katalógust a fegyverexportot illetően, és ez egyfajta ajánlás a világ más részei irányába is hogy ezt használják egyfajta viszonyítási alapként. Emellett a realista megközelítés megköveteli, hogy azt is lássuk, hogy a, tanácsok, a tanácson belül nem lenne egységes az álláspont, hogyha a tagállamok döntéshozatala korlátozott volna, ez is hozzátartozik az igazsághoz, ugyanakkor Nekünk az illetékes tanácsi munkacsoportokon belül beszélni kell a konfliktusos, konfliktus sújtotta térségek menuralkodó helyzetről. Jó lenne, ha ezen eszmecserék, ezen viták végén egy közös álláspont alakulna ki egy-egy konfliktus sújtotta térségre vonatkozólag, ez elősegíteni a biztonságot világszerte és az adott érintett régióban is nyilván, úgy gondolom, hogy a tanácson belül folytatni kell az ezzel kapcsolatos vitát, és ha már, akkor a nemzeti parlamenteknek kellene vitázniuk arról, hogy az adott kormány betartja a kritériumokat, de másnak nem szabad ebbe beleavatkozni. Köszönöm. Köszönöm. Tonino Picula következő hozzászóló. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. A jelentés kihangsúlyozza, hogy az országoknak legitim joga, hogy védelmi okokból fegyvereket vásároljanak, de a fegyver export mindeközben nem teljesen átlátható, nincsenek megfelelő jelentéstétel és ellenőrző mechanizmusok. Előfordul, hogy a végfelhasználók sokszor nem tesznek eleget az egységes álláspontban megfogalmazott kritériumoknak. 100 millió euró értékben exportál az Európai Unió évente fegyvert. Nagyon fontos, hogy az átláthatóságot növeljük a tekintetben, hogy hová kerülnek ezek a fegyverek. Emellett a nemzetközi közösség sokszor elkésik a reakcióval, amikor valahol fegyveres konfliktus tör ki, ezért is nagyon fontos az ellenőrzés a fegyverexportok felette. El kell kerülni a az erőfeszítések megduplázását meg kell erősíteni a e, biztonságos és e, biztonság és védelmi politikát, és el kell indulni a közös európai politika felé ezen a területen. Köszönjük szépen, Tomasics képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai gyártók sokszor harmadik országokba exportálnak fegyvereket, ezek sokszor e, olyanokhoz kerülnek, akikhez nem kellene, és ezeket az emberi jogok megsértésére használják. A fegyver a legrosszabbhoz vezethet, emberek halálához. Még akkor is, hogyha sikerül ellenőrizni a harmadik országokba irányuló exportot, a további, azok további eladását nem tudjuk elő, ellenőrizni, és hát végeredményben is nem a fegyvere az, ami öl, hanem az ember az, aki öl. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a közös kül- és védelmi politika nem fog eredményeket hozni, mindaddig, amíg ezt a problémát nem oldjuk meg. Úgy gondolom, hogy ezzel a javaslattal elsősorban a nagy gyártókat segítenénk, és teljesen esélytelenek maradnak a kis tagállamok kis gyártói, akik viszont betartják a szabályokat. Köszönöm, Miguel Urbán Crespo egy percben. Egy jelentés, amelyet az Amnesty International tegnap hozott a nyilvánosságra, arról tanúskodik, hogy a lőfegyverek kb. félmillió ember életét követelik évente, és ezen kívül sok embert érintenek a felelősség nélküli fegyverkereskedelemből származó fegyverek. Szaudarábia például iskolákat, kórházakat bombáz, és egyéb infrastruktúrákat Jemenben, vagy szaudarábiai, szaudi pilótákat képeznek ki Spanyolországban, hogy aztán jemeni bevetésekben alkalmazzák őket, és így sértik a nemzetközi emberi jogot arra szólítjuk fel az európai intézményeket, és különös tekintettel a spanyol kormányt, valamint a királyi házat, hogy vizsgálja felül a kapcsolatokat Katarral és Szaudarábiával. A vállalkozói érdekek sohasem határozhatják meg a külpolitika irányát, és sohasem helyezkedhetnek az emberi jogok fölébe. Ez a jelentés nagyon pozitív aspektusokat is tartalmaz a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban és az átláthatósággal kapcsolatban. Úgy értjük, úgy értelmezzük, hogy nem csak az a fontos, hogy igennel szavazzunk erre a jelentésre, hanem azért is dolgoznunk kell, hogy mindez ne maradjon csak papíron. Köszönöm szépen, Buchner képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament ma egyértelműen a fegyver export ellen emelte fel szavát, amennyiben ez konfliktus sújtotta övezetekbe irányul, de sajnálatosnak tartom, hogy hazám Németország még mindig az egyik fő exportőr. Függetlenül attól, hogy ki lesz a szövetségi kancellár szeptember 24 után Merkel vagy Schulz, ez folytatódni fog. Továbbra is folytatódik a fegyverexport. Merkel, Gabriel és Schulz nagyon szívesen úgy állítják be magukat a nyilvánosság előtt, mint a menekültek megmentői, de ez a koalíciós kormány a fegyver export által maga váltotta ki sok esetben a menekülés okait Katar, Egyiptom vagy Szaudarábia az export célállomásai gyakran, és a német exportot, német fegyvereket gyakran a saját lakosság elnyomása érdekében használják fel, és a kurdok ellen is német fegyverekkel harcolnak. Szaudarábia maga is háborúzik eh, Jemenben német fegyverekkel. Egyiptom pedig eh, a saját lakosságát bombázza, általállítólag azért, hogy a terroristák ellen küzdjön. Számomra ez rendkívül eh, kétszínű, hogyha egyfelől kiváltjuk a menekülés okait, és aztán emberbarátként próbáljuk beállítani magunkat, amikor befogadjuk ezeket a menekülteket. Köszönöm szépen, Castaldo képviselő, egy percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Körülbelül másfél év telt el azóta, hogy a fegyverexporttal kapcsolatos közös álláspontról vitáztunk, azóta nem sok minden változott. A fegyverkezés tovább folyik, az országokban, és az igazság az, hogy az export mértéke növekedett olyan országokban, amelyek esetében a demokratikus értékek nagyon gyengék, Egyiptom vagy Szaudarábia. Itt a parlamentben azt követeltük, hogy egy embargót léptessünk életbe 2016-ban, és mindez most szembe megy a közös állásponttal. Hazám esetében például felvirágzott a fegyverexport. Időközben 427 millió értékű volt a fegyverexport. Az az igazság, hogy továbbra is bombázzák a jemeni lakosságot, gyermekeket, nőket, vér tapad a kezünkhöz, nincsenek ellenőrzések, nincsenek szankciók, tehát ha így járunk el, akkor ez egyszerűen álszent. Ugyanakkor pontosan ez az, ami történik már évek óta, és a módosító indítványaimban én ez ellen szólalok fel, és köszönöm az előadónak, hogy ezt figyelembe is vette. Az EU megkapta a béke Nobel-díjat, ehhez fel kell nőnie. Löbreton úr, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzet védelme, a védelmi politika, ez nemzeti szuverén előjog, és ez így is kell, hogy maradjon. Minden államnak megvan a jog, hogy megvédje magát, és hogy a saját fegyvereit fejlesz, illetve bárhova exportálja. Nos, ez ügyben nagyon nehéz bármiféle amikor a Valero jelentés azt mondja, hogy egyeztetni kell az európai államok között, az Egyesült Királyságot is beleértve persze, még inkább egyetértek azzal, hogy Szaudarábiának nem szabad fegyvert eladni, de mégis felháborítanak tartom, amikor arról beszél a jelentés, hogy jóvá hagyjuk egy európai államnak, hogy exportálja fegyvereit vagy sem. Ez a nemzeti szuverenitás lábbal típrása, éppen ezért a jelentés ellen fogok végül szavazni. Köszönjük szépen, Ali Omeri asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor uh, uh, honvédelemről beszélünk, és az fegyverexportról, akkor nem szabad összekeverni a dolgokat. Emlékezzünk, hogy a nagy fegyver exportőrök Európában roppant pontos nemzetközi és európai normáknak tesznek eleget. És mégis néhány ország, köztük Franciaország, olyan nemzeti normákkal bírnak, amelyek még szigorúbbak, mint az európaiak. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor azt se felejtsük el, hogy a különböző országoknak hasonlók az érdekeik, a terrorizmus elleni harc terén, illetve a destabilizáció elleni felépés terén. Valóban egyre inkább nemzetközi jellegűek a konfliktusok, ezért bizonyos fókusz szolidaritásra szükség van, de nem tagadhatjuk meg egy országtól, hogy fegyvert vásároljon és megvédje magát. Ez is alapvető érték. Az, hogy a fegyverexportot teljesen betiltsuk és elutasítsuk, ez teljesen ideológiai megközelítés, hiszen akkor hogyan védik meg magukat a nem fegyvergyártó országok? Elképesztő vaknajvitás van e mögött, miközben a polgárok jogait ahogyan védjük meg igen, mindenképpen szabályozni kell, ez jogi, etikai, erkölcsi kötelességünk, hogy azt azok a fegyverkereskedelmet, de hogy egy utopisztikus pacifizmust erőltessünk Európára, ez egész egyszerűen nem felel meg, és azok ma már hagyják a vizet, akik, nem, akik ellen próbálunk harcolni. Egy kék kérdést elfogad Lunacek asszonytól? Merci. Köszönöm szépen. Ön arról beszélt, hogy ez a jelentés pacifista jelentés, és hogy a tagállamoknak nem lehet megtiltani a fegyverexportot. A közös EU-s álláspont a fegyverexportokkal kapcsolatosan olyasmi, amiről a tagállamok maguk döntöttek, a tagállami kormányok, többek között a francia kormány is. Nyolc kritérium áll a szövegben a, arról, hogy mely országokban nem szabad fegyvert exportálni. Például, hogyha az adott ország hadat visel valaki más ellen, és ez igaz Szaudarábiára is. Civil e, célpontokat bombáznak, piacokat, e, lakóterületeket, Rengeteg ember hal meg és sérül meg ezekben az országban, a Franciaországban, Németországból, esetleg Ausztriából és Nagy-Britanniából ide irányuló fegyverexportok miatt. Ön tényleg legitimnek tartja azt mondani, hogy ez egy pacifista szöveg? Itt emberéletekről van szó, illetőleg Európából elősegített háborúkról. Parancsolj most képviselő asszony, Mikrofonját kapcsolja be először is. Köszönöm. Lunacsak asszonynak. Én jártam miniszterként azokban az országban, ahol háború volt, tehát jól ismerem ezt a helyzetet. Ugyanakkor a másik kérdés, hiszen két oldala van ennek az érmének is, kritériumokat kell megállapítani, szigorú normákat. <clears throat> Igen, Franciaországban vannak a legszigorúbb szabályok az egész világon a fegyverexport ügyében. Ez az első. A második, ami Szaudarábiát illeti, emlékeztetném, hogy a golf, az öbölmenti országok felelőseként ebben a parlamentben. Én nagyon jól ismerem a helyzetet, számos jelentést készítettünk e témában. Ne felejts el azt, Lunacek asszony, hogy az arab, öbölmenti arab országok koalíciója a legitim jemeni kormány kérésére érkeztek. Tehát azt akarja mondani csak asszony, hogy a felkelőket a legitim kormányjal szemben támogatja? Ez a kérdés. Köszönöm szépen, Anna Gomes következik egy percben, kérem. Nem Teljesen támogatom azt, amit mondott Lunacek asszony, Zménteli Mari asszonynak, és a francia elnökséget, és emlékeztetem, hogy ez egy közös eh, álláspont. És Bodil Valero kollégának köszönöm az álláspontját, amely eh, rámutat arra, hogy a probléma a fegyver export, és eh, több ország, mint Franciaország nem osztja ezt a közös álláspontot, illetve az ebben foglalt kritériumokat. És pont a Szaudarábiába irányuló exporttal kapcsolatos ez már 2016-ban kértük um, az export uh, tilalmat a jemeni háború miatt, de folytathatnánk is uh, a többi uh, esettel, de ez itt most egy példa. Um, a fegyver export az importőr rendszer figyelembevétele nélkül elősegíti a háborúskodást és az európai biztonságot is aláássa Eh, ugyanis a fegyverkereskedelemnek kezd, kedvez, és gyakran a terrorista csoportok eh, kezébe kerülnek ezek a fegyverek. Éppen ezért fontos, hogy egy ellenőrző hatóságot létrehozzunk, amely független kell, hogy legyen, és eh, szankciókat kell életbe léptetnünk. Nagyon fontos, hogy az export utáni ellenőrzésekre is sor kerüljön, mert nem szabad, hogy ismét exportálják a fegyvereket olyan országokba, amelyek nem tartják tiszteletben a közös álláspontot. És a Brexit utáni Egyesült Királyság is fontos, hogy jogi szempontból kapcsolódjon a közös állásponthoz. Köszönöm szépen, Fjellner képviselő, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. E konkrét témában nagyon könnyű populizmus hibájába esni borzasztóak a fegyverek, embert ölnek vele, ezért teljesen tiltsuk be a fegyverexportot, és kész. Ugyanakkor a katonai felszerelés exportja biztonság és védelmi politikai kérdés, és a biztonság és védelmi politikában nagyon ritkán vannak egyszerű igazságok, általában sokkal bonyolultabb helyzet, mint hogy azt sokan gondolják. Melyik cég kinek mit ad el, ezt eseti alapon kell értékelni, és nagyon gyakran változik a helyzet is. De az igazi kérdés, ami felmerül ez ügyben, az az, hogy ki dönt ez ügyben. Svédországban nagyon kevés politikus mondja azt, hogy más rendszert szeretnének. Svédország maga dönt a svéd fegyverek exportjáról, Svédország maga dönt a védelmi politikájáról de főként a piros és zöld színű padsorokban ülő kollégák, mint hogyha azt gondolnák, azt állítanák, hogy legyen egy európai közös álláspont, amihez megfelelő szankciók is járulnak. Hogy megint adjunk fel a szuverenitásunkból egy keveset védelmi és biztonságpolitikai kérdésben, olyan, mintha a szubszidiaritás ez olyan, mint egy mellény, amit az ember néha levesz, amikor nincs kedve, vagy egy felöltő, amit néha leveszünk, néha fel ez nem így működik. Persze az együttműködésre szükség van a védelmi ipar szereplőivel, de védelmi export ügyében közösségi szintre hozni a kérdéseket, szerintem ez botuság lenne. Kék kártyás kérdést kapott Fjellner úr, elfogadja ezt? Úgy látom, igen, parancsoljon. Valero asszony, az előadó tesz felkérdést. Prego la sua domanda. Parancsoljon. Köszönöm szépen. A kérdésem a következő. Svédország nem hozhatna döntéseket saját fegyverexportja ügyében? Nem erről van szó. Minimális normákról állapodnánk meg, vagy állapodunk meg, és ön is nagyon jól tudja, hogy Svédországban a saját szabályaink felülvizsgálata folyik, az önpártja, az én pártom részt vesz ebben. Mi nem akarunk véget vetni a fegyverexportnak, azt mondjuk, hogy közös szabályok mentén kell ezt mindenképpen e, megtenni. Parancsoljon képviselő úr, ha választ adásjogát megadom önnek. Köszönöm szépen. Nem említette a legfontosabb különbséget a közös álláspont mostani és leendő állapota között. Ez a szankciók szankciókat lehetne egy tagállam szemben hozni, hogyha nem a szabályok szerint jár el. Tehát, hogyha az Európai Unió megbüntethet egy tagállamot azért, mert másképp gondolkozik egy témában, akkor a bizony kormányközi szintre vittük a kérdést, nemzetközi szintre vittük a kérdést. Biztos vagyok benne, hogy a nagy többség elfogadja eh, ezt a jelentést, és majd meg is tapsolják önt, eh, Beller asszony, de nem hiszem, hogy ez valaha valóságá válhatnak a szankciók, mert a tagállamok akár csak jó magam, úgy vélik, hogy a szubszidiaritást és a nemzeti szuverenitást minden áron megvédik. Soraya Postnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm Bodil Valero jelentéstevőnek a munkát. A feminista kezdeményezés képviselőjeként hogy képviselőiként mind meggyőződéses pacifisták vagyunk. Mindig nagyon aggasztónak találom, amikor fegyverekről kell szavazni, de továbbra is úgy hiszem, hogy növelni kell az ellenőrzést az EU-ból kifelé irányuló fegyverexportok felett. A közgazdászok úgy vélik, hogy a fegyverexport egyre nő, az Európai Unió nemrégiben hozott egy döntést, hogy az összes atomfegyvert tiltsa. A feminista mozgalom harcolt ezért éveken keresztül, és soka, sokan úgy gondolták, hogy ez soha nem jöhet létre, soha sem fog működni, de a pessimistáknak nem lett igazuk, igenis be lehet tiltani fegyvereket. Így változtathatjuk meg a világot egy feminista jövőképpel, egy békés világot teremthetünk, egy fegyverek nélküli világot, mégpedig egy párbeszéden alapuló világot. Parancsoljon, Párnyó úr! Köszönöm szépen! Instabil, veszélyes világban élünk, ez világos. Éppen ezért egy védelmi Európára szükség van. Egyre inkább igaz ez. Ez ma egy olyan alapvető szükségesség, éppen ezért meg kell állapodnunk az alapvető értékeink mentén. A bizalom és a felelősség mentén, hiszen eh, a védelem Európáját eh, kell képítenünk, az Európai Parlamentnek eh, támogatni kell ezt a folyamatot. Bizalomra van szükség, hiszen a jogállamiságban el kell számolni, be kell számolni tetteinkkel. A Valero jelentés pontosan joggal ezt kéri, hogy a fegyverexportot ellenőrizzük, átláthatóbbá tegyük ezt az ágazatot. Egy védelmi Európában fontos ez a fajta felelősségvállalás, hiszen tartozunk ennyivel az állampolgároknak is, a közös biztonságunk csak így garantálhatjuk, ez kell, hogy legyen a közös üzenetünk ma. Kofferáti úr következik, parancsolj Sergio. Grazie, Presidente. Io sono... Köszönöm, elnök úr. Meggyőződésem, hogy Európának új, hatékonyabb, keményebb szabályokra van szüksége a hadi export szabályozása érdekében, ugyanis nyugtalanítóak a fejlemények. Az elmúlt években két fontos dolog történt, az egyikről többször beszéltünk a mai napon, nevezetesen az, hogy az EU 28 tagállamából milyen mértékben növekedett az export. Második dolog, amiről szintén beszélnünk kell, az az, hogy egyre, egyre inkább sérülnek azon kritériumok, amelyek az átmeneti folyamat alapját kellene, hogy képezzék azon országok esetében, amelyek ezt, szüksége, amelyek ezt megkövetelik új szabályok vagy szankciók nélkül. Úgy gondolom, hogy továbbra is csak prédikálni fogunk a békéről, de lehet, hogy tudatlanul minden esetre továbbra is ösztönözni fogjuk a háborút, és ez nem lesz mentség. Egy új úton kell elindulnunk, és azt kell tennünk, pontosan azt kell tennünk, amit Valéro asszony kitűnő jelentése tartalmaz. Utolsó hozzászólunk Frunzulika úr, köszönöm szépen elnök asszony. Dear colleagues. Kedves kollégák! roppant fontos, hogy következetesen és köherensen alkalmazzuk, hajtsuk végre az Európai Unió közös álláspontját, hiszen globális szereplőként értékeink alapján így maradhatunk hitelesek. A fegyverek ellenőrzése nagyon szigorú, átlátható és hatékony mindenféle által elfogadott kell, hogy legyen. Egy jogilag kötelező közös álláspont mindenkit kötelez, és a minimális feltételeket teljesíteniük kell. Úgy érzem, a közös álláspont végrehajtásához szigorúbb kell alkalmazni a közös kritériumokat, és aztán az Európai Unió eh, fegyverexport ellenőrzési rendszerének átláthatóságára van szükség. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a 28 tagállam 26-27 százalékát adták a globális fegyverexportnak. Végül, de nem utolsó sorban, ahhoz, hogy a beszámolási kötelezettséget nagyobb mértékben tiszteletben tartsa minden fal. Ezért nagyon szigorú szankciókat javaslok a tagállamokkal szemben, akik közös álláspontnak nem tesznek eleget. Köszönöm, hogy szerettem volna elradarni az elnök asszony. Kedves kollégák, a spontán hozzászólások következnek elsőként Pitz úr. Tisztelt elnök asszony, ahogy az Európai Parlament jelentése világosát teszi, a 2008 óta létező 8 kritérium végrehajtásában sajnos továbbra sincs előrelépés. A közös, jogilag kötelező katalógus sajnos nem tartja be minden tagállam, ezért támogatom azt, hogy szankcionáljuk azokat az EU-s tagállamokat, amelyek nem tartják be ezeket a kritériumokat. Emellett támogatom azt, amit a jelentés is hangsúlyoz, hogy az Európai Unió végre vezessen be fegyver embargót Szaudarábiával szemben. Egy koordinált külpolitikára van szükségünk, egy olyan politikára, ahol a tagállamok megállapodnak egymással a fegyverexportokról. Martin Schulz, német kancellárjelölt nagyon helyesen mondja, hogy elfogadhatatlan, hogy bizonyos EU-s tagállamok fegyvereket szállítsanak a konfliktus sújtotta országokba, vagy háborúzó országokba. Buchner úrnak azt mondanám, hogy a CDU-val szemben a német, szociáldemokrata, német szociáldemokraták csökkenteni akarják a szóban forgó fegyverexportokat vagy csökkenteni kívánják, azokat fontos, hogy Európa egésze számára kialakítsunk egy közös politikát erre vonatkozólag. Konecsne asszony? Köszönöm szépen. A jelentés azt mutatja, hogy rendkívül veszélyes a helyzet. A fegyver exportok azt mutatják, hogy nagyon veszélyes helyzetnek vagyunk tanúi. Az exportok 80%-a közel-keletre kerül. A különböző beszámolók azt is mutatják, hogy emberi jogokat sértő országokkal kereskednek bizonyos EU-s tagállamok. Ugyanakkor Remélem, hogy nem hiszik el azt, amit Bush mondott egyszer, minél több a katonánk, annál annál hosszabb lesz a béke. Az Európai Unió a fegyverek második legnagyobb exportőre, ez képmutató és emberéletekbe kerül, gondolkodjunk el ezen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a fegyverek eh, hozzá, a fegyvergyártás hozzájárul a védelemhez, de az országok eh, GDP-nek növekedéséhez is versenynek vagyunk tanulni, mondja Sinedin az képviselő, rengeteg eh, botránynak is tanúi vagyunk, mindegyik fegyvergyártó megpróbál kedvező szerződéseket kötni. A fegyver exportok ellenőrzése önmagában még nem fogja megoldani ezt a helyzetet. Az európai fegyvergyártás fontos a közös biztonság és védelmi politika szempontjából, de gyakorlatilag már most bukásra ítéltetett. Egyszerűen azért, mert a tagállamok között verseny van, és azért is, mert nincsenek közös szabályaink erre a területre vonatkozólag. Emellett az Európai Unió megengedi, hogy Törökország továbbra is agresszív legyen Görögországgal szemben. Dönenó képviselő. Köszönöm szépen. Nem kevesen vagyunk itt pacifisták, de attól még nem kell naívnak lenni. Éppen ezért üdvözlöm Valero asszony jelentését. Valóban szükség van valamit tenni, védelem politika ezen fontos területén. A fegyveripar ügyében ne legyünk naivak, tudjuk, hogy az oroszok, amerikaiak és a kínaiak eh, nagyon is versenyképesek ezen a téren. Ami igazából fontos és érdekes számomra a Valero jelentésben, az az, hogy milyen kritériumokat kívánunk bevezetni. Az emberi jogok tiszteletben tartása az importáló országokban, illetve az elővigyázatossági elvet is tiszteletben kell tartani. Nagyon oda kell figyelnünk mindenre, hiszen tudjuk, hogy olyan rossz kezekbe kerülhet, akik bizony nem pacifisták, mint ma. A fegyveres csempészet ellen persze fel kell lépni, átlátható tranzakciókra van szükség a nemzeti parlamentek felé, és egyre inkább az Európai Parlament felé is. Köszönöm, Dönánó úr. Morvai asszony következik

Nagyon szépen köszönöm. Jelen pillanatban is zajlik a nemzetközi fegyverkiállítás Londonban, évente, illetve két évente tartják meg, több mint ezer gyártó mutatja be különböző fegyvereit, amelyek a legkülönböző félétbek kereskedők és katonai delegációk is látogatják ezt a vásárt, beleértve olyan országok katonai delegációit is, akik emberjogi jogsértéseket követ, követnek el, és fegyveres konfliktusokat szítanak. Aztán azt látjuk, hogy a kereskede, fegyverkereskedők át, mindenféle átláthatóság és ellenőrzés nélkül végezhetik tevékenységüket. Én üdvözlöm ezt a jelentést, és egyetértek mindenkivel, aki azt mondta, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség. Köszönjük, Caputo képviselő. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2012 és 2016 között riasztó mértékben növekedett a fegyverexport. Ez a legjelentősebb növekedés 10%-os a korábbi időszakhoz képest. Ez a legnagyobb mértékű növekedés a hidegháború óta. És az európai közös álláspont figyelembevételével is ezt ki kell mondanunk, főleg a közel-keleti térségre nézve ez egy olyan térség, amely egyáltalán nem stabil. Tehát az új, kritériumokat be kell építenünk a közös álláspontba. Figyelembe kell venni például a korrupció kockázatát is a fegyver kivitel során. Nem szabad, hogy fűtsünk olyan konfliktusokat, amelyeket tulajdonképpen szeretnénk megoldani. Tehát jobb koordinációra van szükség azért is, hogy a cél országokat jobban megérthessük, és tudjuk, hogy kihasználja fel az európai technológiát. Most pedig Mászikász úrnak adom meg a szót, hogy lezárjuk ezt a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az eszmecserét. Megint csak egyértelművé vált, hogy a fegyverexport egy olyan terület, amely számos rendkívül bonyolult kérdést vet fel, emberi, erkölcsi, gazdasági, geopolitikai, politikai aspektusokat, ezek részleteiben most nem szeretnék belemenni. De szeretném támogatni eh, azt, amit eh, Michael Gáder elmondott ebben a vitában. Az eh, Európai Unió az összes fegyver exportőr esetében a leghatározottabb, a legátfogóbb ellenőző rendszerrel rendelkezik, kritériumokkal, talán az egész világon ez a legrobusztusabb rendszer. és lehet, hogy ezt nem mindenki értékeli, de ez akkor is egy tény, amelyet mindenkinek el kell ismernie. Itt a parlamentben is. Volna két további kérdéskör, amely felmerült. Az egyik a közel-keleti térség országaiba irányuló fegyverexportra vonatkozik, olyan országokban, mint Szíria, Szaudarábia, Irak vagy Jemen. Utaltam a kritériumokra. A kettes kritérium az emberi jogokra vonatkozik, és ezt e, exportkiviteli engedély megtagadása céljából 72 alkalommal említették, 72-szer, és 2016-ban 89 alkalommal, tehát lehet, hogy önök azt mondják, ez nem elegendő, ez kevés. Minden esetre itt egyfajta tendencia figyelhető meg. Ami a felhívásokat illeti arra vonatkozóan, hogy egy fegyver export embargót léptessünk életbe bármely országba. Ehhez tudniuk kell, hogy az összes tagállam egyöntetű jóváhagyására van ehhez szükség. Most pedig szeretném megköszönni önöknek ezt a rendkívül hasznos eszmecserét. Az EU közös álláspontjának egyik fő érdeme az átláthatóság növekedése, növelése a fegyverexport témájában, és a mai vita jelzi, hogy rendszeres szinten kell rendelkezésre bocsátani az információt, parlament ellenőrzésnek kell ezt alávetni. Az a tény, hogy a nemzeti döntéseket a fegyverexportról nyilvánosságra hozzuk, ez is bizonyítja, hogy az illetékes hatóságok számon kérhetők az átláthatóság és a felelősségvállalás közti kapcsolat egyik fő eleme a közös álláspontnak, és globális szinten a fegyverkereskedelmi szerződésnek is. A közös álláspont kimondja, hogy a kiviteli engedélyekkel kapcsolatos döntések a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Ebben a kontextusban, ami a nemzeti hatáskörre vonatkozik, az EU közös álláspontja támogatja a fokozottabb konvergenciát, például az információ megosztás témájában. Ez természetesen mindig egy alakuló folyamat, amely javítható, és um, a közös álláspont is ezt a további konvergenciát támogatja. Nemzeti és európai szintű parlamenti ellenőrzést uh, kért maga ez a jelentés is, ez pedig uh, a konvergenciát segítheti elő még inkább. Közös uh, érdekünk és szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament jelentősége is mennyire fontos, amikor is napirenden tartja ezt a témát. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az előadó asszonynak, adjuk vissza a szót, parancsoljon Valéro asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a vita igazán jól mutatja, hogy mennyire másképp láthatjuk ugyanazt a kérdést, de azt is, hogy mennyire kiemelkedően fontos témáról van szó. Van Orden úr amiatt reklamált, hogy a világ többi részéről nem beszélünk. Nos, az európai fegyverexport fölött van igazi hatáskörünk, vagy erre van ráhatásunk, erről kell tehát beszélnünk. Nem a fegyverexport teljes betiltásáról beszélünk, és arról sem beszélünk, hogy egy országnak ne legyen joga megvédeni önmagát. Sokan ebben a házban félreértik a jelentést, hogyha erre gondolnak. Ezért kérem, hogy az állásfoglalást újraolvassák át, illetve ezt a jelentést, mielőtt holnap szavaznak róla. Van egy közös álláspontunk ez ügyben Európában, ami egy jó jogszabály. Ezt fenntartom. A baj inkább az alkalmazásával van. Meggyőződésünk, hogy ezeket a kritériumokat sok esetben megsértik, a tanulmányok is ezt mutatják világosan a tagállamok mégis úgy vélik, úgy gondolják, hogy nekik saját szabályaik, nemzeti szabályaik még szigorúbbak, mint a közös állásponté. Felmerül a kérdés, hogy valóban így van ez. Franciaország azt állítja, hogy a világon a legszigorúbb fegyverexport szabályokkal rendelkezik, ugyanezt hallottam a brit barátainktól is, mi Svédországban ugyanezt mondjuk. Igazából nem méricskélni kell, hogy kinek eh, milyen szigorú szabályai vannak, a közösen elfogadott szabályokat kellene betű szerint tiszteletben tartani. Miért is ne lehetne valakinek szigorúbb szabály, mint a közös szabályok? De annál lazább szabályokat, vagy lazább alkalmazást nem tűrhetünk el. A fegyverkereskedelmi szerződés egyik cikke nem kerül megemlítésre sem a svéd jogszabályokban, sem a közös álláspontban. Ez pedig a nők elleni erőszak témáját érinti. Ezt persze az emberi jogokba beleérthetjük, de explicit módon ez nem jelenik meg. Remélem, hogy jövőben ez megváltozik. Amikor arról beszélünk,